La seduta è ripresa. Folytatjuk az ülést. Kezdjük meg most a szavazást. Az első Panceri úr jelentése az EU Algéria keret megállapodás. Az Algéria uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről címmel név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Il voto. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk. Gratulálok Páncéri képviselő úrnak. Passiamo alla relazione. Nézzük meg most a Toma jelentést. Az Atlanti óceán északkeleti része mélytengeri állományok és halászat nemzetközi vizeken. Van itt egy tanácsi álláspont elvetésre irányuló egyes módosító, megnyitom a név szerinti szavazást, ezt a módosítót illetően. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk, tehát elfogadtuk a jogi aktust a parlament és a tanács szabályának megfelelően. Passiamo ora alla votazione Corbett point of order ferreira. ügyrendi kérdés ferreira képviselő. köszönöm elnök úr. itt most egy olyan jelentéssel van dolgunk ahol több mint 400 módosító van, és az nagy szem megmutatja, hogy ez a jelentés bizony messze van attól, hogy egyetértésen alapulna, és az az eljárás sem elég